Era una donna coraggiosa. Bátor hölgy volt, nagy újságíró, a szakmája keretein belül próbálta felderíteni az igazságot a tényekről, anélkül, hogy bárkitől is félt volna, és nem félt attól, hogy elmenjen a végsőkig, következetesen teljesítette kötelességét. 30 éves szakmai pályafutása alatt soha nem veszítette el a lélek jelenlétét, megpróbálta felderíteni a homályos ügyeket, csupán a saját olvasóinak akart megfelelni, mert úgy gondolta, hogy csak nekik tartozik beszámolási kötelezettséggel ebben a szellemiségben. Több mint 20 ezer újságcikket tett közzé, felemlegetve a hatalommal való visszaélést, a korrupciót és a rossz kormányzást. Mint minden valódi újságíró, ő frontvonalon harcolt értékeink védelmében. és csak egy független és szabad sajtónak köszönhetően lehetséges az, hogy létezik a demokrácia, a jogállamiság, a véleménynyilvánítás szabadság, és meg tudjuk védeni ezeket az értékeket. És az összes alapvető jogot, amelyeken az európai ö, integráció, a civilizációnk épül. Uniónk sokkal több, mint egy piac, egy bank, egy valuta, tükrözi ezeket az értékeket, az azonosságtudatunkat, az emberi méltóságot és szabadságot, hogy megvédjük ezeket az Európai Unión kívül minden egyes nap hangoztatni kell a sajtó függetlenségét. Büszke vagyok erre a parlamentre, amely mindig is erőteljesen letette a voksát ezen értékek mellett. Daphne meggyilkolása nem maradhat büntetlen. Milyen hitelességgel védhetnénk az újságírókat a világ többi részén, ha nem tudunk védelmet biztosítani számukra itt a saját házunk táján? Azt várom tehát, hogy a máltai hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy fényt derítsenek erre az ügyre. Minden egyes lehetőséget ki kell vizsgálni, és szükségesnek tartom az Europol bevonását is egy nemzetközi vizsgálat nyomozás keretében, ahol is az összes rendőri erő hozzájárulhat az eset felderítéséhez, hogy letartóztassuk és elítéljük a bűnösöket. E questa és a nemzetközi rendőri erők bevonását kértem a legutóbbi állam és kormányfői ülésen az Európai Unióban. Az a példa, amit Daphne nyújtott számunkra, nem merülhet feledésbe. Ezen okból tegnap este az elnökség úgy döntött, hogy Daphne Caruana Galizia Galicia nevét fogja viselni itt Strasbourgban a sajtóterem. Abbiamo qui con noi. Itt van velünk együtt a tribünön az újságíró hölgy családja, három fia, férje, és szeretném kifejezni számukra, hogy együtt érzünk velük, azon több ezer máltaival együtt, akik vasárnap kivonultak az utcákra, igazságosságot követelve, és megemlékezve az újságíró nő kötelezettségvállalásáról. A máltaiak mellett áll a félmilliárd európai polgár is. questo applauso ez a taps kedves családtagok daphne családtagjai nagyon világos üzenetet jelent az európai parlament továbbra is foglalkozik ezzel a gyilkossággal az önök édesanyja az önök az ön felesége meggyilkolásának esetével, amíg fel nem fedjük az igazságot. Nem maradunk csendben, amíg ki nem nyomozzuk, kik voltak a megbízói és az elkövetői ennek a gyilkosságnak. És most azt kérném mindenkitől, akit jelen van, hogy álljunk fel, és emlékezzünk meg erről a hölgyről egy perces néma felelés keretében. Daphne Caruana Galícia emlékére. herr kollege korwin mikke zur geschäftsordnung. köszönöm szépen tisztelt hölgyeim millió euróról van szó. 1 millió euró felajánlására került sor azok számára, akik segítenek a rendőrségnek Daphne asszony gyilkosainak megtalálásában. Äh, Akkor most szavazásra kerül sor a Riki jelentés. Tessék, ügyrendi kérdés? Tessék, képviselőasszony. Szeretnénk Galici eh, asszony eh, eh, sorsáról megemlékezni. Ez nagyon fontos volt. Most itt lenne az ideje, hogy az üres szavak után, vagy a szavak után tettek következzenek. Most fogunk beszélni, éppen most fogunk szavazni az informátorok, a közérdekű bejelentők védelméről, és hogyha valóban meg akarjuk védeni a sajtot, akkor a 2-es, 3-as, 5-ös módosító javaslat ellen kell szavaznunk.